szankciók kötelező érvényűek. Várjuk a bizottság keret javaslatát, melyre jövő hónapban számíthatunk gazdasági irányítási kérdésben, tehát szankciós kérdésben. Elnök, köszönjük szépen, Kellam úr. Most következnek a spontán hozzászólások. Először is Bazescu asszonynak adnám meg a szót.